Dear colleagues, ladies and gentlemen, point... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, a 13-as napi rendi pont következik, az energiahatékonysággal kapcsolatos napi rendi pontunk. Eszmecserét tartunk. Dario Tamburano kollégánk a jelentéstevő az e FDD részéről. Az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be egy szabályozásról az energiahatókányságot jelölő címkézés tárgyában 2015. júliusában ez a nyári csomag része volt, és hadd mondjam el, egy órát szántunk erre a vitára, Hadd adjam meg először Dario Tamborano kollégáknak a szót, 5 perce van, olyan szó. E, grazie colleghi, grazie per essere presenti a questo primo scambio di Köszönöm kollégák, köszönöm, hogy eljöttek erre az első eszmecserére. Nos, a bizottság egyértelművé tette, hogy az energia unió középpontjában a polgárok állnak, a fogyasztók állnak. Nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük a elosztó rendszerben. Az energiahatékonyság az első eleme az energetikai átállásnak. A végső célkitűzésünk az, hogy elérhessük azt, hogy az Európai Unió lehető legkevesebb energiát használja. Ez több dimenzióra is, több szakpolitikára is kihat. Egy, azt szeretném elérni, hogy legyen egy nagyon stabil jelentésünk, amely lehetővé teszi Európa számára, hogy vezető szerepet játszon ebben a technológiai elzállásban. Nem félek attól, hogy nagyra törő lesz ez a jelentés, és gondolom a kollégák sokat segítenek ebben. Hogyha megtakarítjuk az megtakaríthatjuk úgy az energiát, hogy a fogyasztókat tudatossá tesszük, és proaktív lakosságot alakítunk ki. A bizottság javaslatának legnagyobb részével egyet tudok érteni, de a tanács is változtatni fog nyilván ezen. Fontosnak tartom tehát, hogy itt az itrés munkára nagyon koncentráljunk. Az eredeti szövegben a bizottság fel, felvázolja azoknak a lehetőségeit, hogy hogyan, lehessen, hogyan lehet elérni a 2020-2030-as energetikai célkütőzéseket. Nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére a következő témákban. Egy. Örülök annak, hogy van egy van egy rendeletünk, nem pedig irányelvünk, hiszen kevésbé lehet ezt félre értelmezni tagállami szinten. Második dolog, nagyon fontos, hogy az Európai, Bizottság, Európai fogyasztónak megfelelő bizalma legyen. Mindenképpen vissza kell szereznünk az elvesztett bizalmat. A konformitás hiánya sok gondot, vagy komoly gondot jelent. Ez körülbelül évi 100 óra elveszését jelenti. Mindenképpen felügyelni kell a piacot. Ennek több oka is van annak, hogy ez hiányzik. A különböző tagállami hatóságok közötti koordinálás az egyik megoldási módja ennek azt hiszem, hogy már vannak hatályban lévő jogszabályok a különböző tagállamokban, ebből kéne ihletet meríteni és monitorozni, a hatékonyságra odafigyelni. Jól teszi a bizottság, hogy megpróbálja harmonizálni a célkitűzéseket különböző érintett felek esetében. Meg kell eh, ezt tenni minden lehetséges eh, ellátási láncban. Fontos a e kereskedelemre is kitérni. Tehát az online az online és az offline vetélkedést meg kell oldani, megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Nagyon fontos az is, hogy legyen egy központosított termékregisztrációs központ, vagy adatbank. Ennek ez nagyon pozitív hatása lenne például piaci felügyeletre is, illetve hasznos lehet, segíthet a jövőbeli jogszabályváltozásoknál, és mindenképpen hozzájárul a körforgásos gazdasághoz is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jelzőrendszer hatékonyabb legyen, vagy ez a jelzésrendszer hatékonyabb legyen. Mindezt két fázisban kell megtenni. Jelenleg egy nagyon komoly nagyon sokféle címke van érvényben, egész dzsungel alakult ki, ezt kell egyszerűsíteni. Hogyha ezt megoldottuk, akkor következik a második fázis. Ennek az a lényege, hogy stabil és egyértelmű jogszabályok vonatkozzanak erre. Tehát egyértelműsíteni kell a helyzetet, egyszerűsíteni és gazdasági szempontokat figyelembe venni ebben az esetben is hasznos lehet az az adatbázis, amiről, be, be, amiről beszéltem. Delegált aktusok. A 2010-2015-ös időszakban létrehozott deleg, első delegált aktusokból kell ihletet merítenünk, és egységes struktúrát alkalmazni. Ez azt hiszem, hogy egyrészt gazdaságosabb, másrészt pedig jobban megfelel a better regulation elvének, Következő pont. Nagyon fontos, hogy megfelelő tájékoztatási kampány is kísérje, kísérje ezt a tevékenységet, tehát igazi oktatásra van szükség, amit az Európai Bizottság koordinálna. Végezetül lenne még egy észrevételem. Kár, hogy párhuzamosan nem dolgozunk az ökodizájn irányelv felülvizsgálatán is. Köszönöm szépen, és hallgatom a kollégákat. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, kolléga, ezt a beszédet. Most az jelentéstevők köszön, következnek, először a néppárt nevében. Herbert Rajl az első. Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Ez a címke nagyon jó elképzelés, hiszen arra összenőzzük a fogyasztót, hogy jó termékeket vásároljon. És ez egy működő rendszer. A bizottság azt javasolja, hogy néhány termék esetében, például a hűtőgépeknél, a mosógépeknél e, a hatékonysági kategorizálás is történjen. Máshogy nem lehetett volna ezt kategorizálni, vagy felosztani? Talán úgy, hogy csak ennél a három-négy terméknél, ugye az elegált jogi aktussal ö, módosítsunk, ahelyett, hogy az egészet alapjaiban változtassuk meg. És ö, igazából a bizottság azt szajkozza folyamatosan, hogy még csak a nagy dolgokkal foglalkozik, a kicsikkel nem, pedig most pontosan a kicsikkel, kicsik avatkozik bele, úgyhogy önmagának is ellentmond. A második dolog a hatály, és itt csak egy dolgot emelnék ki, a bizottság azt javasolja, hogy a használt termékeket vegyük ki a hatályból, ez jó. A tanács azonban törölni akarja ezt a korlátozást. A tanács azt szeretné, hogy a bolha piaci kofák is állítsanak ki ilyen hatá- hatékonysági címkéket. Ez ho- hová vezet? Hogyha még ide is címkéket kell tenni, ezt, ezt már nagyon nem értem. Aztán van még egy fejlemény, a határból olyan járműveket expliciten nem zárnak ki, amely olyan járműveket, amelyeknek a motorja nem mozog, például a mozgó lépcsőket. Nos, milyen, ismernek valakit, aki mozgó lépcsőket szokott vásárolni? Mert én nem ismerek senkit, aki ilyeneket vesz, teljesen mások veszik meg ezeket a termékeket. Aztán a bizony bizottság azt javasolja, hogy a plusz-plusz rendszert számoljuk fel, legyen egy ilyen A-tól G-ig terjedő skála. Erről már beszéltünk az első módosításoknál. Én azt gondolom, hogy itt a lényeg, a kritériumoknál a gyakorlatiság, szeretnénk olyan gyakorlatot, ami megvalósítható, aztán a reeszkalizáció. Az egészet új előről kell kezdeni alapjaiban, ez egy óriási ráfordítás, újra kell tesztelnie a gyártónak, ki kell cserélni az összes címkét. Szerintem legalábbis a mi munkánk az, hogy a költségeket kordában tartsuk, és a ráfordítást, ugye mindig arról beszélünk, hogy, hogy ezeket kordában kell tartani. Az átcímkézésnél valóban egy héten belül vagy a tanács ugye azt mondja, hogy tíz napon belül valóban ez, ez, ez lehetséges, hogy az üzletekben mindent átszémkézzenek tíz napon belül. Például a, például a, a villanykörtéknél mi a helyzet, ahol több ezer van raktáron, hogyha ott át kell címkézni mindent, akkor ezt pontosan hogyan képzelik el? Ezt, ezt intelligens valóban azt mondani, hogy itt határidőket rögzítünk, vagy pedig egyszerűen az álloműrhajó nem szállt le? És hogyha ez a reszkaláció valóban megtörténik, akkor a, a fogyasztóra milyen kihatással van az, hogyha most egyszerűen C-nek hívják azt, ami, amit korábban két plusznak hívtak. Tehát itt egyszerűen hatékonyan és egyszerűen és költséghatékonyan kell eljárni, ami pedig az adatbázis illeti nagyon szkeptikus vagyok. A bizottság azt mondta, hogy ez kell piacfelügyeleti szempontból, de a piacfelügyeletések azt mondják, hogy ez nem igaz, egyáltalán nem kell ez. Ez az egyik legkalandosabb eszköz. Állítólag itt spórolunk, de a piacfelügyeletnél tulajdonképpen arról van szó, hogy több, több műszert, több készüléket teszteljünk. A fizikai ellenőrzés az a, az a ráfordítás, és nem pedig a gyártói információ, nem a gyártói ráfor, információ a probléma, és hogyan fognak hozzáférni az adatokhoz. Itt egy központi helyen az adatokat létrehozzák, de ezek érzékeny adatok, vagyis itt kreálnak egy problémát, a bizottság egy problémát állítólag megold, de öt probléma keletkezik ezáltal, úgyhogy rendkívül szkeptikus vagyok, tulajdonképpen semmire nem tartom ezt a javaslatot. Nem felel meg a bizottsági elképzeléseknek ez a javaslat, miszerint kevesebb szabály legyen, hatékonyabb legyen és költséghatékonyabb minden tevékenységünk. Köszönöm szépen. Werner asszony, az eszendi részéről a következő. De mielőtt megadnám önnek a szót, asszonyom, Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy 6.30-kor kezdődik a karácsonyi, karácsonyi ünnepségünk, a karácsonyi fogadásunk ugyan ezen az emeleten, nem a folyosón lesz a Mikulás ünnepség a bizottsági, biztonsági okokból, hanem az étterembe fogunk menni, ami ennek a folyosónak az elején van a lépcsők mellett. Nagyon közel van a lépcsőkhöz ez az étterem, csak 40 méterre van innen. Vagyis ugyanezen a szinten maradunk, az épület ugyanezen részében. 6 óra 30. Elnézést asszonyom, fontos volt, hogy erre utaljak. Eszendi Werner asszony, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák! Ennél a dossziénál nagyon fontos szabályokról van szó, óriási kihatású szabályokról, ide tartoznak a, a gyártók, a kereskedők, a piacfelügyeleti szervek, őrájuk kihatással van ez. Egyértelmű az, hogy a fogyasztóvédelem áll a középpontban. Mi úgy gondoljuk, hogy az energia címkét fogyasztó barát eszközzé kell tenni, és itt mindenek előtt az a fontos, hogy első pillantásra érthető legyen és összehasonlítható más címkékkel. Szerintünk ez egy nagyra törő bizottsági javaslat és jó javaslat, és köszönöm Hotzen úrnak is ezt a nagyon jó együttműködést. Néhány helyen a bizottsági javaslat egy kicsit túlságosan homályosan fogalmaz, túlságosan szélesre tárja a kaput az értelmezés felé. Fontos az, hogy realisztikus teszt tesztelési eljárásokat fejlesztünk ki, világosan rögzíteni kell a tesztelési követelményeket, hogy ne kerüljön sor joghézagokra, kiskapukra, és itt megint csak gondoljunk a Volkswagenre. A felügyelet, az alfa és az omega ebben a javaslatban azonban a felügyeleti szervek nagyon különbözően dolgoznak a tagállamokban, különösen az eszköztárok nagyon különböző, ezért előfordulhat, hogy a normális tesztelések történnek csak meg a, a, a tagállamokban, de a fizikai ellenőrzésekre is szükség van. Aztán ez az újra rendezése a cikkeknek, ez, ez egy nagyon fontos része a javaslatnak. Ebben a cikkben rögzíteni kell, hogy, a, hogy milyen termékcsoportot kell újra címkézni, és az is nyitott, hogy mi történik azokkal a termékekkel, amelyeket már a delegált jogi aktusok keretében bevezetésre kerültek. Aztán az adatbank kérdése, az adatbázis kérdése nagyon szűkszavú, az a termék nyilván, a termékekkel kapcsolatos nyilvános adatbázist megfelelően kell kialakítanunk, ami pedig nem nyilvános, a nem nyilvános adatbázisoknál nagyon magas adatvédelmet kell biztosítani. A 12-es szék a delegált jogi aktusokkal foglalkozik. A saját frakcióm nevében legalábbis az irányba kör dolgozunk, hogy <clears throat> a keretrendelet a lehető legszélesebb körül legyen. Itt szabályozunk mindent, ami szabályozandó, különben fennáll annak a veszélye, hogy a delegált jogi aktusokkal megint egy patchworköt hozunk létre Kedves kollégák, nagyon sok munka vár ránk, ezt már elmondták mások is, nagy örömmel állok az előadóval és a többi árnyék előadóval való együttműködés elébe, és úgy gondolom, hogy sikerülni fog az, hogy az energia címkét sikertörténeté alakítsuk. A bizottsági javaslat középpontjában természetesen megint röviden összefoglalva az energiahatékonyság áll, a technológiai előrelépések az Európai Unióban, illetve az energia hatékonyságba való beruházás ösztönzése, a gyártók közötti óriások a megfelelő szabályok rögzítése és az energiafogyasztás csökkentése is, ami az ellátás biztonságot eredményez, és természetesen ennek mindenki örül, a fogyasztók is, és az, az ipari szektor is. Köszönöm. Köszönöm. Foxu következik az ECR-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Temprano úrnak is a felszólalását, és nagy örömmel állok az együttműködés elébe az adókkal is. Úgy gondolom, hogy a, ez a címkézés hatékony eszköz lehet a takarékosságban. Fontos, hogy a fogyasztók viselkedésére befolyással bírjunk, de ehhez arra van szükség, hogy egy egyszerű és jól érthető rendszert hozzunk létre. Tehát egy energiahatékony, széndiokszid szegény rendszerre van szükségünk, de a fogyasztók pénztárcáját is kímélnie kell illetve a gyakorlati szempontból is a vállalkozásoknak megvalósítható rendszerről kell beszélnünk. Royal úr is beszélt erről. Nem akarunk egy olyan rendszert, ami terhes, ami növeli a felesleges kiadásokat a vállalkozásoknál, vagyis nagyon mélységeiben fogjuk megvizsgálni ezeket a javaslatokat, a Temprán úr által összeállított javaslatokat, és a fogyasztók összezavarása elkerülése érdekében fontos az, hogy elegendő időt biztosítsunk arról, hogy az az A++ és a 3 pluszos rendszer folyamatosan megmaradjon megfelelő ideig, hiszen hogyha két rendszer dobunk egyszerre piacra, akkor ez összezavarja a fogyasztókat. Úgyhogy a hetes cikkben az, a tanácsi általános megközelítésben a 8 éves időszak szerintünk túlságosan hosszú. Legyen itt egy rövidebb időszak. Illetve a tanács általános megközelítése a gyakorlati alkalmazáson alapuló jogi aktusokban gondolkozik bizonyos konkrét termékcsoportok esetében a delegált jogi aktusokkal szemben, amit a bizottság javasol, de szerintem a gyakorlati alkalmazási jogi aktusok itt a megfelelő út, hiszen itt minden tagállamnak lehetősége nyílik arra, hogy a technikai szakértelmét felhasználja, hiszen itt technikai döntésekről van szó, nem politikai döntésekről. A tanács örvendetes módon még speciális tesztekről is beszél a különböző járművekkel kapcsolatos készülékek esetében. Ugye mindannyian tudjuk, hogy itt miről van szó, de talán ez nagyon fontos az, hogy itt is az egyszerűséget biztosítsuk, és minden más rendelkezés esetében is csökkentsük a bürokráciát. Vagyis elnök úr, egyszerű címkézési rendszert szeretnénk, empirikus rendszert, amely valódi kihatással jár a fogyasztók viselkedésére, döntéseire, és együtt fogunk működni az előadóval és az árnyék előadókkal e elérése érdekében. Köszönjük szépen! De Bakkar kolléga következik az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy megosztotta velünk gondolatait erről a témáról, és örülök ennek az eszmecserének is, legalább fel tudjuk mérni, hogy a frakciók hogyan állnak ez a kérdéshez. Ha megnézzük ezt a témát, akkor három dolgot nem szabad elfelejteni. Egy, a címkézésnek egyértelműnek kell lenni a fogyasztók számára. Második dolog, a lehető legalacsonyabb anyagi és egyéb teherrel kell ezt megtenni, és azt is biztosítanunk kell, hogy megfelelően tudják a termékeket ellenőrizni a piacfelügyeleti szervek. Ez a három legfontosabb cégkétőzés szerintem ezen irányelv esetében, és ne feledjük el azt sem, hogy az igazi cél az, hogy energia hatékonyabb fogyasztásra ösztönözzük a, a lakosokat. Az ökocímkézés azért jó, mert intelligens döntést hozhatnak a fogyasztók ezért kell egyértelműnek lenni a címkézésnek. Azt kell elérni, hogy nagyobb energiahatékonyságú termékeket választanak a fogyasztók, hiszen hosszú távon ez az, ez az olcsóbb. De ahhoz, hogy ezt a döntést meg tudják hozni a fogyasztók, az is fontos, hogy egyértelmű legyen a különböző termékek közötti különbség. tehát a fogyasztó számára ezt is nyilvánvalóvá kell tenni. A különböző termék kategóriák közötti különbséget is egyértelművé kell tenni. A technológiai kifejlettséget néhány termék lassabban éri el, ez is hozzájárul ahhoz, hogy mikor, ha ez hatékony. A termelők vagy elosztók számára is nagyon fontos az, hogy lehetőleg egyszerű legyen a folyamat. Tehát egyszerűsítenünk kell ezt a jelentést, ezt a javaslatot, és meg kell nyerni a fogyasztók bizalmát. Kérdés, hogy a régi, vagy az eddig létező címkéket hogyan kell átalakítani, vagy kell -e az újak figyelembevételében. A harmadik dolog, mint említettem, a piaci felügyelet, ennek is hatékonynak kell lenni, mert hogy a bizalom nagyon fontos. Az új címkéket, illetve a különböző európai piacokon megjelenő termékekről szóló információt megfelelően kell kezelni, tehát a kiskapuknak ellent kell állni, nem szabad lehetővé tenni, hogy ki lehessen kerülni a rendszert. Lehet, hogy nagyobb kompetenciákat kell adni a felügyel, piacfelügyeleti szerveknek, hogy plusz információhoz juthassanak a szállítótól. Ha jól tudom, a Horizont 2020-ból 3,5 milliót költhetünk erre az adatbázisra. Szerintem egy ilyen adatbázis annyira innovatív nem lesz, lehet, hogy másra kéne költeni ezt a pénzt delegált aktus, megfelelően kell ezt a kérdést is kezelni, ne hibázzuk ezt el. A piac a lényeg. A teljes európai piac esetében folynak az áldalások az érintett kell, ez még csak feltáró jellegű munka, de várom mindenkinek az észrevételét. Köszönöm. Rivázi asszony következik a zöldektől. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is hadd mondja köszönetet az Európai Bizottságnak ezért a rendelet javaslatért. Az ökolog, a zöldek, vagy akár jó magam, nem minden nap mondunk köszönetet az Európai Bizottságnak egy ilyen javaslatért. Nagy szükség volt erre a felővizsgálatra, és nagyra, törőnek, nagyra törő javaslatot vártunk. Azt hiszem ez jó munka alap. Örülök annak, hogy nem irányábról van, hanem rendeletről ez hatékonyabb lehet így európai szinten. Az energiahatékonysági címkék változnak. A fogyasztó már nem igazán tudja, hogy mit gondoljon, kicsit össze vannak kuszálódva. Ott van például egy A pluszos mosógép, az azt jelenti, hogy nagyon jó hatékonysága. Márpedig elképzelhető, hogy az A plusz a legnegatíva, a legrosszabb be, besorolás, hiszen létezik már az A++, meg az A++++, tehát harmonizációra kell törekedni, hogy a fogyasztó számára egyértelmű legyen a helyzet. Rajlun úrnak válaszolnék, az európai fogyasztók 85%-a figyelembe veszi ezeket a címkéket, amikor vásárol, tehát számukra ez nem egy másodlagos dolog, valóban figyelembe veszik ezt, amikor vásárolnak, tehát olyan gépeket vesznek, amelyen lehető legkevesebb elektromos áramot használják. Harmonizáció. A zöldek azt szeretnék, hogy a régi címkék és az új címkék a lehető legrövidebb ideig létezzenek együtt. Mi maximum 5 évre gondoltunk. Hogy ne keveredjen össze a fogyasztó. A fogyasztók előbb-utóbb hozzászoknak a címkékhez. Mint említettem, van, tehát mi úgy gondolkodunk, hogy lesz egy maximum 5 éves átmeneti időszak, és utána egyértelműsíteni kell a helyzethez. Egyébként az abszolút fogyasztást is mindenképpen föl kell tüntetni a termékek esetében, és az hiányzik, a, ez hiányzik csupán a bizottsági javaslatból, intelligensen és érthetően kell a műszaki leírásban és a címkében is megadni ezt az információt. Tehát például, hogy közepes fogyasztással mennyit fog fogyasztani egy év leforgás alatt egy adott tévékészülék. Lehet, hogy A++, de ahhoz képest, hogy mondjuk egy kis tévéről van szó, egy év leforgása alatt elképzelhető, hogy mégis sokat fogyaszt. Az adatbázis nagyon fontos, Miért nem harmonizáljuk a piaci felügyeletet? Például a Joint Research Center kiváló koordináló szerv lehet. Úgy gondolom, hogy úgy gondolom, hogy ki kell használni a közös piac által jutott a lehetőségeket, ezzel meg lehet, pénzt lehet megtakarítani. Ha már van egy létező rendeletünk, abban ne nyúj, ne nyúj, ami működik, ne nyúljunk bele. Az informatikai cikkeknél szintén szükség van ezekre, ezekre a címkékre akár az intelligens telefonok, akár a számítógépek, akár a szkennerek esetében. Tehát nem csupán a mosógépekre kell gondolni, sőt az elektromos fűtőtestek esetében is. Bizony sok európai van, aki még mindig elekt- elektromos fűtőteste fűt, ami nem drága, viszont rendkívül sokat fogyaszt. Fontos az is, hogy az áruházakban meglegyenek ezek az információk, és ellenőrzéseket is kell tartani. A civil társadalom jelzéseire mindig, jelzését mindig követni kell, és ennek kapcsán is ellenőrzéseket kell tenni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most a GUE nevében Miroslav Lámsdorf következik. Köszönöm, elnök úr. Én röviden fog hozzászólni. Fontosnak tartom, hogy ahogy Rivezi azt mondta, ez a dokumentum munka alap legyen, kiindulási alap. Úgy gondolom, hogy ezzel a javaslattal létező problémákat meg tudunk oldani. Nézzük. Energiaszegénység. Lunet Morgan brit képviselő, korábbi képviselő vezette be ezt a fogalmat az európai jogszabály rendszerben, az energiaszegénységet. Az energiaszegénység Európa bizonyos részein komoly gond, a Franciaországban a masszív szomprára gondolok, vagy görög szigetekre, vagy más perifériális területekre. Az energiához való hozzáférést mindenképpen garantálni kell a jövőben is. Második számú probléma. Nem csak az a kérdés, hogy eh, milyen mennyiségben tudjuk az energiát szállítani, hanem hogy ez milyen minőségű. Az ipar számára például új, stabil, stabil energiaszállítás a lényeg, és ha nincs maga megfelelő minőség, akkor a termelékenység ezt megszem, vagy a termelés ezt megszenvedi. Rivázi kolléga mondta, hogy mennyire fontos az energia megtakarítás. Ez a címkézés hozzá járulhat az energia megtakarításához. Ez fontos a jövőre nézve, hogy garantáljuk a rendszer létét, működését az összes európai tagállamban. Mindez csak akkor megold, ne, mindez az energia, ne, mindez nem oldható meg csupán azáltal, hogy együtt működnek a fogyasztók, illetve az, a szolgáltatók, csak akkor működhet ez, hogyha a fogyasztói szervezetek is bekapcsolódnak a folyamatba. Tehát energiafogyasztói szervezeteket is be kell vonni a folyamatba minden egyes tagállamban. Sajnos nagyon felaprózódott ez a rendszer. Jövőre nézve ez aggasztó. nem csupán az egyéni fogyasztóból kell kiindulni, nem csak rajta keresztül érjük el a célkitűzéseinket, hanem szervezet formákban is gondolkodnia, gondolkodni kell, tehát energiafogyasztói szervezetekre gondolok. Velük is együtt kell működni, ez életfontosságú ahhoz, hogy érjük a célkitűzést. Köszönöm. Thank you, colleague. Köszönjük a kedves kollégának. Kérje, kérje még valaki a szót? Úgy látom, nem. Akkor az Európai Bizottság kap szót, akit ma, ezúttal az energiafégazgatóság képvisel, a főigazgatóság részéről pedig Hodson úr. Öné a szó. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Nagyon érdekes vitára számíthatunk, úgy érzem, nagyon örülünk, hogy visszatérhetünk a jogalkotási munka mezeire ezzel a szakbizottsággal, és a reakciókból azt szűröm le, hogy ez nem lesz egy olyan dosszié, amely nagyon könnyen átmegy a parlamenten, de hát nem is kell, hogy így legyen, várjuk az együttműködést a parlamenttel. Sok megjegyzéssel egyetértünk, talán kitérnék röviden ezekre, Fox és Rivázi képviselőkkel is egyetértünk abban, hogy a nyolc éves átmeneti időszak, amely a tanácsi kompromisszumban szerepelt, túl hosszú idő, így túl hosszú ideig lesz piacon a kétfajta címkézés, tehát a, nagyobb, a gyorsabb átállás legalábbis a termékek nagy része esetében jobb lenne. Werner asszonyjal egyetértünk abban, és Foxóról is egyetértünk abban, hogy mindenképpen fel kell számolni a problémás területeket, a tanácssal tárgyalva látható, hogy az, hogyha biztosítjuk, hogy a gyártók még a tesztek lezárulta előtt már egy eredményt közzé tegyenek, mindenképpen fontos. Ezt meg kell tehát akadályozni, nehogy a címkézés félrevezető legyen. Royal úrral egyetértünk abban, hogy ha a termékeknél újabb teszt folyamatra lenne szükség, ez túlterhelné a gyártókat. Remélhetőleg a javaslatunk, hogyha elfogadják, nem vezet majd ahhoz, hogy a gyártóknak újra el kell végezniük a különböző teszteket, de természetesen várjuk a javaslatokat arra, hogy ez hogyan kerülhető el. Ramsdorf úrral is egyetértünk, ő az iparhoz fűződő kapcsolatokat vetette fel, illetve az ipari szükségleteket. Mindenképpen el kell mozdulni a különféle megújuló energiák felé, és az igényeket ahhoz kell igazítani, amikor ezek a megújuló energiaforrások hozzáférhetőek. Már most dolgozunk azon, hogy az ecodesign esetében energiahatékonysági címkézést valósítsunk meg. Miért kell ezzel a kérdéssel foglalkozni európai szinten? Valaki felvetette ezt a kérdést. Most igaz, hogyha megnézzük a különböző szabályozásokat, mondhatnánk azt, hogy ez egy kis kérdés, igen, de hogyha ezt összevonjuk az ekodizájnnal és a címkézéssel általában, akkor azt láthatjuk, hogy a 2020-as célok elérése érdekében ezek jelentősen hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez, Ilyen szempontból fontos kérdésekről van szó, és mivel olyan termékekről beszélünk, amelyeket a belső piacon adnak-vesznek, ezért a nemzet és regionális hatóságok róni azt a szerepet, hogy a szabályozást megteremtsék, hatalmas bürokratikus terhet jelentene a különböző vállalatok számára is, hiszen minimum 28 nemzeti sztendernek kellene megfelelniük ebben az esetben, a helyet, hogy csak egy európai szintű szabálynak kelljen megfelelni. És végül, mielőtt Becker úr kérdésére rátérnék, miért van szükség arra, hogy az A-tól G-ig terjedő rendszert bevezessük. Az A+++ kategóriák lassan megtelnek, egyrészt, másrészt pedig ez az új rendszer közérthetőbb lenne. A különböző kategóriáknak könnyebben jelentést tulajdoníthatnak a fogyasztók. Tehát ez az a két ok, amire visszavezethető javaslatunk. Debakker úr kérdezte, hogy miért a 2000, Horizont 2020-as költségvetésből származik a pénz. A Horizont 2020 gyakorlatilag két létező 2014 előtti program összevonásából jött létre. Az egyik a kutatási keretprogram, a másik viszont az Intelligens Európa program. Ez volt az a program, ahol mindig megtámogattuk azt a technikai munkát, amely a szab- végül a szabályozások létrehozásához vezet. Úgyhogy úgy tűnik, hogy logikus innen meríteni a forrásokat. Ez volt az oka ennek a döntésnek. Itt be is fejezném, elnök úr, várom a további együttműködést önnel és a kollégáival. Köszönöm szépen. Most pedig ismét a tevő kapja meg a szót Tamburano kolléga. tutti colleghi per la prima discussione, il primo scambio di vedute. Köszönöm szépen ezt az első eszmecserét a kollégáknak üdvözlöm azokat a, kollég, azokat a polgárokat is, akik a webstreamingen keresztül követnek minket. És köszönöm azoknak a kollégáknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy végre kézzelfoghatóvá váljon ez a jelentés. Várjuk a lehető legszorosabb együttműködést a tanácsal, bizottsággal, illetve a soros elnökséggel. Köszönöm. Köszönjük a kedves kollégának, hogy bemutatta a témát, köszönjük a záró megjegyzéseket, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a jelentéstevő jelentés tervezetét az étre szakbizottságban Február 22-én, 23-án vitatjuk meg 2016-ban, tehát közel két hónap múlva lesz az eszmecsere. Az ITRE-ben május 24-én szavazunk, szintén 2016-ban. Ez tehát az ütemtervünk. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevő kollégának, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az eszmecserében, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is. 14-es napi rendi pont következik. Az ITRE bizottság küldöttségének ciprusi látogatása 2015. szeptember 24-25. Az erről szóló tájékoztatót hallgathatjuk most meg. Mártina Werner asszony elnökölt, illetve volt a vezetője a de delegációnak. Ciprus nagyon fontos kutatási eredményeket ért el a szénhidrogének területén, ez nagymértékben, ezek az áttörések nagymértékben hozzájárulhatnak az EU energiafüggetlenségéhez. Politikai szereplőkkel, parlamenti képviselőkkel, ügynökségi munkatársakkal és civil szervezetekkel találkozott a delegáció. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! rendben volt, hogy addig beszélgettek, amíg én beszéltem, de hát most meg kellene hallgatnunk közösen Werner asszonyt. Nem ismerem a nevüket, kedves kollégák, kérem üljenek le, nyugodjanak meg. Nem akarom azt mondani, hogy tűnjenek el minél előbb, de hát kérem. Kérem csendesedjenek el, és Elvárom egyébként, hogy mindenki legyen 6.30-kor az étteremben. Ha nem így lenne, akkor akár az ajtót is bezáratnám most. Werner asszony, mindent megtettem, amit tőlem telt. Köszönöm szépen. Ciprus perem eh, régió, de nem eh, mellékes téma ennek ellenére. Röviden szeretném elmondani, hogy szeptember 24-e 25-én mi történt az utazásunk során néhány kollégával, és mielőtt belemennék a részletekbe röviden, köszönöm először is a titkárságnak ezt a kiváló együttműködést, és ezt a nagyon jó szervezést, minden nagyon jól sikerült. Kulcsszavak szintjén szeretném elmondani, hogy mi történt. Az első látogatásunk a Ciprusi Kutatóközpontban történt meg, ez egy alapfinanszírozásából működik, és a Horizon 2020 pénzeit nagyon jól használják föl. 19 munkatárs, tehát 19 különböző országból érkeznek a munkatársak, vagyis nagyon nemzetközi ez a csapat, különböző projekteket néztünk meg. A SP projektet is megnéztük, a napenergia, egy magasan fejlett technológiai számítógép központ is van itt, ez volt az egyik pont. Aztán természetesen a politikusokkal is találkoztunk, a képviselőház elnökével, illetve a külügyi szakbizottság tagjaival és az európai energia és ipari és kereskedelmi kamara tagjaival. Természetesen az energia ellátás volt a tárgyalásaink középpontjában. Ciprus, mint sziget, és a fenntartható energiaforrások kérdése, természetesen a Ciprus megosztottsága nagyon fontos téma volt, illetve a geopolitikai helyzet is, Ugye Törökország, Libanon és Izrael közé szorult országról van szó, és azt hiszem, hogy jelenleg a jelenlegi politikai helyzetben ez különösen fontos. Ezen kívül találkoztunk különböző az energia területen, a gáz területén működő vállalkozásokkal, elmagyarázták nekünk a helyzetet a keleti földközi tengeri térségben. Például az Afrodité gázmező ről is beszéltünk. Ezen kívül a ciprusi energia ügynökség, szabályozó ügynökséggel is tárgyaltunk a fenntartható energiaforrásokról, és volt még egy nagyon fontos programpontunk, amit szeretnék kiemelni. A ciprusi energiaminiszterrel is találkoztunk. A szigeti jelleg, illetve a feltárások kapcsán ezek az eredmények az eh, az ellátási biztonsághoz nagyban hozzájárulhatnak, és az áramtermelés Cipruson elmondható, hogy szinte teljesen olaj alapú, nincs gáz infrastruktúra, és nagyon kevés fenntartható energiaforrás van, például a szél és a nap energiára, noha gondolok, noha Ciprus gyakorlatilag erre predestinált is lehetne. A miniszterről a tárgyalásunk nagyon izgalmas volt, ez volt az egyik legintenzívebb tárgyalás, és az a kívánalmunk delegációként, hogy az ITRA szakbizottságba jöjjenek el eszmecserére a felelős miniszterek, hiszen nagyon fontos az az Energia Unió szempontjából is, és az energiaellátás biztonsága szempontjából is ez volt a kívánalmunk tehát. Végül pedig még ellátogatunk két helyre, a Vaszlikósz erőműhöz, egy robbanás után ezt az erőművet teljesen, ez az erőmű teljesen megsemmisült, de újraépítették az Európai Unió segítségével is, és ennek közvetlen szomszédságában még van egy kísérleti építmény is, egy szolár erőműről van szó, és nagyon érdekes volt. A tárolási technológiákat néztük meg, és ez egy nagyon terhelhető erőmű, ennyit szeretem volna elmondani. Van erről egy nagyon jó összefoglalónk is, de a részletekről is szívesen tájékoztatjuk önöket a dokumentum alapján. Ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az átfogó tájékoztatást a témában mindannyiukhoz fordulok. Gondolom van hozzáfőzni valójuk. Szilik Jöti úr, önre vártam. Köszönöm szépen. Rövid leszek, elnök úr. Martina azt hiszem, hogy nagyon jól leírta. Én nagyon jól összefoglalta ezt a látogatást, és Martina említette azt a tényt, hogy nagyon érzékeny területen van Ciprus, az országunk, és ez egy nagyon nagy régió is. Ciprus tulajdonképpen híd lehet az Európai Unió és a többi ország között a térségben. Nagyon jó viszonyban állunk a szomszédos országok valamennyivel, és ezek az új feltárások új lehetőségeket is rejtenek magukban. És az energiaellátás biztonságot is elősegíthetjük, de Martina ezt már megemlítette. Cipruson. Nagyon sok regionális együttműködésünk van, vagyis, mint említettem, hídként funkcionálhatunk az energiakérdésekben, a pipeline-ok, -ok, a vezetékek esetében. Nagyon fontos dolgok hangzottak el. A jelentés kérem mindenki olvassa el. Jó lenne, hogyha lenne egy meghallgatás ezzel kapcsolatban a szakbizottságban az energia miniszterekkel közösen, hogy azokról a tervekről is szóltájthessünk, amiket Egyiptommal és Izraellel és Libanonnal tervezünk. Nemrégiben volt egy újabb fejlemény az Afrodité mezőn. Megállapítottuk, hogy itt is van előfordulás. Már ott vannak a nagy európai vállalkozások, vagyis jó lenne, hogyha ezt figyelembe vennék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Krisztoforó kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a lehetőséget, hogy szót kaphassak, és köszönöm Martinának is. Azon túlmenően, ami most Cipruson történik, az is fontos, hogy valóban helyi, helyi színre is ellátogassanak, az Európai Unió képviselői, és gyakran elmondtuk, hogy fontos ösztönzőket teremteni a fenntartható energiaforrások kihasználására, és itt konkrétan testre szabott stratégiákat kell kidolgozni, hiszen a balti térségben nem ugyanaz a helyzet, mint a földközi tengeri térségben az, a napenergia kapcsán, és nem lehet ugyanazokat az ösztönzőket alkalmazni minden területen, hanem specifikusabban kell ezt megközelíteni. Még egy dolog, Ciprus hídként is funkcionálhat az energia béke és biztonság szempontjából az egész Európai Unióban, és ezt ki kell használni. Ez egy olyan tényező, amit még, amire nem fordítottunk megfelelő figyelmet. Ezzel kapcsolatban vannak jelentések, amelyekről szavazunk, és a plenárisra bocsátjuk őket, de ezeknek a jelentőségét még nem ismerték föl, pedig Ciprus jelentőségét az energiatervekbe föl kell venni az Európai Unió szinten, nem kell állandóan miért kell állandóan imádkoznunk azért, hogy Ciprus és Görögországot bevegyék, hiszen mi ott vagyunk földrajzilag, ez egy adott dolog, a kollega is már elmondta. Itt nagy ö, ö, vállalkozások is már ott vannak helyileg, és érdemi alapon kerülnek oda emberek, és ezt ki kellene használni, vagyis ennek a szakbizottságnak is ebben nagyon komoly szerepe lehet, az energiaminisztereket minisztereket valóban össze kellene hívni. Vagyis az, itt a Juncker tervre is gondolok, ki kell használni ezt is, és az Európai Uniónak ösztönzőket kell teremteni. Dobrovszki alelnök és Sefkovics úr is, önnek is ez a feladatuk, hogy összönzőket teremtsenek, hogy, hogy Ciprus az energiainfrastruktúráját minél jobban ki tudja használni. Vagyis itt, hogyha van egy relatív előny egy adott régióban, akkor ez az egész Európai Uniónak az előnyére válhat. Erre kellene koncentrálni. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttek az országunkba. Köszönöm. Of the ICE mission Ennyit a ciprusi ITRE misszióról. Köszönöm szépen. Köszönet a misszió vezetőjének és a hozzászóló kollégáknak. Nézzük a következő napirendi pontunkat. 15-ös napirendi pont, ITRE misszió az ENISZÁhoz. A Hálózati és Információbiztonsági Európai Ügynökséghez. Heraklionban van mindez. És szeptember 24-én, 25-én zajlott a misszió. A zenitánál jártunk tehát. Az Enisza ügynökség, ami kompetenciánkba tartozik, az ERSI szabályzat hatos függeléke értelmében, ez egyértelmű. Tehát a mi hatáskörünk, hogy a zeniszához, az zeniszet felkeressük, Mihály Bonyi volt ennek a delegációnak a vezetője, kéne számoljon be a látogatásról. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Uda Hembrochtnak szeretnék köszöntet mondani, ő az Fenisza vezérigazgatója. Nagyon kedvesen látott minket vendégül, és a, szervő, és a szervezésben is sokat segített megcsodálhattuk, hogy milyen kiváló az együttműködés a Computer Science osztály, illetve a kutatási és fejlesztési tanszék között, Heraklin Egyetemről beszélek. Ez egy nagyon fontos együttműködés, és mindenképpen pozitív a hatása az Enisza tevékenységére, illetve a kulturális örökség és leilletve az oktatásra a szigetem. Valójában a látogatásunk célja az volt, hogy a kiberbiztonságot, a digitális gazdaság kérdését körbejárjuk az ügynökség képviselőivel, megvizsgáltuk, hogy milyen képzési tevékenységeik vannak, és nagyon örültünk annak, hogy találkozhatunk az Enisza dolgozóival, téni dolgozókkal is. Megbeszélést tartottunk egyetemi hallgatókkal is. Ez nagyon elgondolkodtató volt. Például azzal kapcsolatban, hogy az európai finanszírozást hogyan lehetne arra használni, hogy jobban előkészítsük az ilyen projekteket. Ötödik dolog. Mi hamarabb el kéne azt gondolkozni, hogy nyílt vitát szervezzünk az Eniszáról az ITREN belül. Lehetőséget biztosítsunk az ügynökségnek arra, hogy beszámoljanak tevékenységükről, és a kiber, az európai kiberbiztonsági ágazatban játszott szerepükről az Eniszának fontos szerepet kell játszani abban, hogy a tagállamoknak és a magánszférának segítséget nyújtanak abban, hogy az általános adatvédelmi rendeletet végrehajtsák. Már beszéltünk korábban arról, hogy például a kórházak biztonsága garantálásában milyen szerepe lehet az Eniszának, vagy az energia ágazatban is. Néhány évvel ezelőtt jelzőszámokat és ajánlásokat fogalmazott meg az ENISA. Talán hasznos lenne azt körüljárni, hogy az ipar mennyiben vette komolyan ezeket az ajánlásokat, a jelzőszámokat, volt ennek hatása. Még egy dolog. A zenisza tevékenységének bemutatásakor megbeszélhetjük azt is, hogy a jövőben hogyan lehet az Enisát fölhasználni, hiszen a kiberbiztonsági problémák egyre hatalmasabbak, és de természetesen az sem lényegtelen az ENISZA számára, hogy milyen költségvetési támogatást szavazunk meg nekik a következő évtiz, év, évekre. Támogatni kell ezt a ügynökséget. Pénzügyileg is. Hiszen nagyon fontos tevékenységet végeznek. Köszönöm szépen. Még valaki szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm. Mihály, beszámolója után én is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak. A titkárság szervezte a látogatást, kiváló volt. A kiberbiztonság témájában próbáltuk meg feltérképezni, hogy az én mit tesz az Európai Parlament kérésére betekintést nyújthatunk az Enisza munkájába, és arra is, vagy arról is beszéltünk, hogy milyen forrásokkal, milyen munkát, milyen eredményt tud nyújtani az ügynökség. Az ENISZ egyébként úgy látja, hogy annak függvényében, hogy milyen munkát vár tőle az EU, meg kéne növelni a támogatottságát, illetve az is azt ö, is szeretnék elérni, hogy a saját maguk által megfogalmazott ajánlások monitorozását elvégezzék. A párizsi támogatás óta a kiberbiztonsági költségvetés megnőtt tagállami szinten. Fontos, hogy európai szinten is reagáljunk erre hogy biztonságban érezhessük magunkat, az eniszerben sokat segíthet. Az elmúlt tíz évben ugyanannyi költségvetési támogatást kaptak, pedig tevékenységi körük nőtt, és azt hiszem, hogy komoly hatást érhetünk el, hogyha ezt megtesszük. Egyébként biztonsági kérdésekben nagyon sokakat ellátnak tanácsal, információval. azt kell elérni, hogy Atén és Heraklion távolsága ne befolyásolja hátrányosan az ügynökség munkáját. Erről is egyszer majd el kéne beszélgetni, sőt, akár javaslatokat is tehetünk. Ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm mindkettőjüknek. Kájli asszonynak és Bóni úrnak. Köszönöm, hogy ellátogattak az ITRE nevében. A Veniszához is, hogy beszámoltak erről a látogatásról. Természetesen figyelembe vesszük az összes észrevételüket. Főleg arra vonatkozóan, hogy az ITRE-be hívjuk meg az eni képviselőit. Ez egy jó ötlet. 2010 elején ezt meg is tudjuk tenni valószínűleg. Mondjuk április. Az jó lesz április? Jó. Nekem ez már 2016 közepe, de mindegy. A szünet előtt. Köszönöm szépen tehát a munkájukat, kedves kollégák. Ez volt a második ilyen beszámoló itt a delegációról. Utolsó napi rendi pontunk. A jelenleg folyó oldal egyeztetésekről szóló beszámoló, ez a 73.4-es szabály értelmében tárgyalandó, hálózati és hálózati biztonság, az 54-es szabály értelmében a NISZ irányelv tekintetében mi is mi is illetékesek vagyunk. A jelentést az előző ciklusban 2010. decemberében fogadták el, aztán 2014 márciusában fogadta el a parlament az első olvasatban az állásfoglalását. Ez szintén az előző ciklusban volt. 2014 októberében egy év és egy hónappal ezelőtt indították el a tárgyalásokat, nem túl intenzív egyébként a ritmus, mert eddig összesen öt ilyen egyeztetésre került sor, a legutóbbi novemberben volt, november 17-én. Tavaly és idén is, illetve az előző ciklusban és a mostani ciklusban is a jelentéstevőnk Pilar del Castillo Vera asszony, Kíváncsian várjuk beszámolóját hogyan is áll a helyzet? Eh, Köszönöm, elnök úr. Ez az irányelv tervezet még az előző ciklusból maradt ránk. Az előzőt le tudtuk verni, ami erre vonatkozik, erre a területre. Azt hiszem, hogy alapjaiban közel állunk ahhoz, hogy eh, megegyezzünk ezen irányelvvel kapcsolatban is. Az a cél, hogy egy magas, szint, magas szintű normát szabjon meg az információs hálózatok biztonságára vonatkozóan számos ágazatban, a kritikus ágazatokban az Európai Unióban. Az Európai Parlamentnek volt egy kiindulási szöveg, egy állásfoglalása. Itt kritikus infrastruktúrákról van szó, de digitális szolgáltatóról nem volt szó. A bizottság viszont őket is bevette az irányelbe. A tárgyalások során, ugye említette, hogy öt egyeztetésre sor került, bizonyos digitális szolgáltatókra is vonatkozik, majd ez az irányelv. Konkrétan a cloud computing, a keresőprogramok és az e-commerce platformok esnek a hatály alá. Nos, nagyon fontos ez, az, hogy hogyha biztonsági támadás éri ezeket a szolgáltatókat, akkor mindenképpen az illetékes hatóságokat, hatóságnak ezt, ezt jelezni kell. Az is fontos, hogy a kkv ez nem vonatkozik. Mik a itrés kizárólagos kompetenciák? Ez végül is egy elég kicsi része az egész hatálynak, ez a ez nem más, mint a CISERT, tehát azok a gyorsreagálási csoportok, amely kiber támadás esetén aktiválódnak. Nos, itt elég sokat sikerült elérni, haladni. Eredetileg a tanács nem szerette volna, hogy egy ilyen csapat fölálljon, hogy ezeket riadóztat, vagy riasztani lehessen és nyomon kövessék a platformokat, vagy digitális szolgáltatókat. De végül a tanács elfogadta, hogy nem csak a klasszikus kritik, kritikus infrastruktúrális szolgáltatókra kell, hogy ez vonatkozzon ez, tehát a elektromos áram, a földgáz, stb. szolgáltatókra, hanem másokra is. Összefoglalva, mert valójában a szöveg még elég nyitott, tehát összefoglalva azt mondanám el, hogy nagy a valószínűség annak, hogy december 7-én újabb ülésre kerüljön sor, és ezen a három oldalú egyeztetésen tudjuk azt meg, hogy vajon az utolsó idénre tervezett egyeztetésen Strasbourgban meg tudunk egyezni. Bármi is lesz, szerintem elég közel állunk ahhoz, hogy megtörténjen ez a végső megegyezés. Köszönöm. Thank you, Pilar. Nagyon szépen köszönjük, Pilar. Köszönjük szépen a három oldalú egyeztetésekről szóló beszámolót. Kére még valaki szót? Úgy látom nem. Az egyéb kérdések a 17-es napi rendi pont alatt kér valaki szót nem. Akkor a következő ülés 13 nap múlva lesz, december 14-én, hétfőn, sőt hétfőn este, vagy akár éjszaka is Strasbourgban. A digitális belső piacról fogunk szavazni, az IMCO-val egy együttes ülést tartunk, mindkét szakbizottság szavazni fog. És a legközelebbi ITRE ülés január 11-én lesz Brüsszelben. És ha már itt tartunk, akkor Boldog karácsonyt mindenkinek, de hát azért lesz még ugye egy együttes ülésünk is. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a rendkívül gyümölcsöző ülést, eszmecserét, együttműködést, de mindenki tudja, hogy még nem végeztünk, mert 20 perc múlva kezdődik a fogadás. 40 méterre az ülésteremtől a folyosó végén mindenki megtalálhatja az éttermet, és ott elfogyaszthatnak egy italt, amíg a többieket várják. Úgyhogy 20 percünk van, hogy igyunk. Nagyon jó ötlet. És 20 perc múlva egy rövid bevezető következik, 7 perc erejéig, remélem nem lesz túl unalmas, és akkor utána még egy-két órán keresztül fogyaszthatunk. Köszönöm mindenkinek, találkozunk 20 perc múlva. Kiválóak a tolmácsok is. Hogyha hajlandóak várni még 20 percet, akkor önöket is szeretettel várjuk. De tolmácsolásra talán nem lesz szükség. Free time for you, absolutely free time. Úgyhogy nyugodtan elmehetnek a tolmácsok. Nincs szükség tolmácsolásra. Kiki a ma maga anyanyelvén beszél majd. Köszönöm.